Uh, Kedves kollégák, kérem, hogy uh, tegyék a fülükre a kezüket, mert kalapálok. What's so funny? Yeah. Yes, we can. Mi olyan vicces, Krélasszony? Uh, hol volt aki szúr nyaralni, mert nem Brüsszelben, az biztos, mert nagyon szépen lebarnult.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 megbeszéljük a tárgyalások időpontját, ehhez képest meglep eh, az, hogy ilyen viszonylag kevesen vagyunk, ugyanazt követjük, mint amit az elmúlt években. Eh, beszámolókat hallgatunk meg a raportőröktől a különböző tárgyalások eh, állásáról. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy egyes kérdésekben további munkára van szükség, mert horizontális összefüggések vannak, preambulum bekezdések és egyéb bizonytalanságok. Ugyanakkor azt elmondom önöknek, hogy az európai regionális fejlesztési alap, a kohéziós alap, alap és az ETC, illetve az EGTC eh, dossziékat eh, gyakorlatilag véglegesítettük. Amikor az általános eh, rendelet véglegesítésre kerül, akkor persze át kell vezetni ott a dolgokat. Konstance műsorszáma következik, az általános rendelet, tehát a közös rendelkezések. Aztán Viktor Bostináru következik, mert neki viszont el kell utaznia. Tehát eh, Lambert és Konstance, Lambert képviseli a legnagyobb frakciót, ő kap először szót. Most, amikor szétnézek, és az árnyék előadókra is ránézek, Konstance, eh, önelnök asszony, én, eh, nos, mi részt veszünk a trialóguson, és tényleg nagyon jól együttműködünk, nagyon nagy türelemmel tehát nem csak elkötelezettség van, és munkaakarás bennünk, hanem türelem is, mert éppen legutóbb tájékoztattak bennünket arról, hogy egyes tárgyalási blokkok nyitva maradtak, vagy maradnak. Nem akarom dicsérni magam, de a bizottságot azért nyugodtan lehet dicsérni, mert sokat segítenek nekünk a tárgyalásokon, azzal, hogy kicsit kiigazítják a szöveget. A a tanács lecserélte a tárgyalót, aminek nagyon örülünk az előző fél az adminisztrátor volt, egyszerűen elmondta, hogy mi miért nem lehetséges, most pedig egy tárgyaló partnerünk van, aki ténylegesen tud dönteni, és ezzel le tudunk zárni bizonyos fejezeteket. Én úgy érzem, hogy az ír elnökség eredményeket akar elérni, jobban, mint az év elején, és ennek megfelelően értünk is el haladást. Készülődünk a szavazásra júliusban. Nyilván majd részletesebb vita is lesz. De A helyzet az, hogy az összes fejezet meg van nyitva, néhány fejezetet be is tudtunk, le is tudtunk zárni, és vannak olyan fejezetek, amelyekben már csak nagyon kevés számú vitatott kérdés van. Ott pedig, ahol ilyen nyitott vitatott kérdések vannak, ott mi tartjuk magunkat a mandátumunkhoz, felhatalmazásunkhoz, és nyilván ennek megfelelően lesz majd a szavazás is júliusban. De hogyha megnézik azt, hogy mihez nyújtunk hozzá, akkor azt látják, hogy 90%-a a cikkeknek most már rendezve van. Annak is örülök, hogy a kohéziós alapnak, az Erfa-nak és a többi eh, alapnak ez az átfogó közös rendelkezés csomaga rendelete, eh, ez eh, immár kezd végső formát ölteni, és lehet majd szavazni róla. Ez, ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó eredmény. Itt a, az általános hatályú rendelet tárgyalásakor mi amennyire csak lehet odafigyeltünk az öt szakrendelet tárgyalási menetére, de Végső soron azért a mi felelősségünk mégiscsak az, hogy mi egy közös csomagot tárgyaljunk le. Az Európai Szociális Alapnál sajnálatos módon sok dolog nyitva van, ott nincs megállapodás. A foglalkoztatási bizottság a strukturális alapokon belüli 25%-os arányról beszél, és arról van szó, hogy ebből a lehető legtöbbet hozzunk ki. Erről szól a mi felhatalmazásunk is. A kérdés az az, hogy hogyan lehet egyszerre megfelelni a 25%-os előírásnak, és rugalmasságot adni az egyes tagállamoknak, ahol erre szükség van. A tanács azon az állásponton van, hogy ez számukra jelenleg elfogadhatatlan. Megpróbálunk a szektorális rendeletek tárgyalásaira is kitekintéssel és figyelemmel lenni. Nyilván Konstance majd részletesebb beszámolót ad, mint én, én csak néhány dolgot villantanék fel. Leginkább azt, hogy mi a tét. A negyedik oszlopban ott vannak az eredmények, és ezek közül emelnék ki néhányat. A tematikus koncentráció kérdésében azt kell látnunk, hogy ez a kohézió 2.0 teljesen más, mint amit eddig csináltunk, sokkal inkább tematikusabban koncentrált, és azt gondoljuk, hogy ez jobban megfelel a válság hívásainak, illetve az EU 2020-as stratégia igényeinek is. Van néhány dolog, amiben nincs megállapodás. Annak örülünk, hogy a 11 célkitűzés nagy részében megállapodtunk. Egy van, a hatos célkitűzés, ahol mi a környezet védelméről beszélünk, ők pedig a környezet fenntartásáról. Ez éppen lefedi a tárgyalási pozíciónk, tárgyalási felhatalmazásunk, és ahhoz tartjuk magunkat. Aztán vannak még a, a közlekedési fejezetben problémák a határon átnyúló kapcsolódási pontokkal, a szűk keresztmetszetek 11-es célkitűzés kapcsán pedig nincs megállapodás azzal arról, hogy minden érdekeltnek a véleményét milyen mértékben kell figyelembe venni. Nagyjából tehát itt tartunk, és Ennyit a tematikus célkitűzésekről. Ez teljes mértékben megfelel az erfának és a szociális alap igényeinek is. Már beszéltem tehát az ESZÁ-ról, a szociális alapról, nincs megállapodás, és úgy látom, hogy ez lesz majd később a leglátványosabb ellentét a plenárison is, mert a parlament kimondta, hogy mit akar, mégpedig egy olyan eszközt, amely az egyes tagállamokban lehetővé teszi a kereslet irányította megközelítést az egyes régiókban, városokban, melynek révén eredményeket tudunk elérni, ugyanakkor megmarad a rugalmasság is. A magas szintű trilóguson a tanács magasrangú képviselőivel, illetve a biztossal sikerült talán tisztázni dolgokat. Andor úr volt ott, Hán úr volt ott, és ők javaslatokat tettek, mi pedig megkértük őket, hogy a javaslatuk alapján a számításokat végezzék el újra, és egy olyan rendszer alakuljon ki, ahol a rugalmasságot kellőképpen méltányolják, díjazzák. A, teritor, a területi kohézió fontos. Itt a közösség irányította vagy vezérelte helyi fejlesztésre szeretnénk a hangsúlyt tenni, ami egy újítás, erre több alapból állnak rendelkezésre pénzek, itt is rugalmasságot szeretnénk. Ez le van zárva ez a téma, és arra jutottunk, hogy az erfából valamint a halászati és tengeri alapból is finanszírozható ez a tétel. A múltkor már beszéltem a közös stratégiai keretről. Ha ezt most újra megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a parlament igen hatékonyan dolgozott. A parlament előzetesen elkészítette egy függeléket, amelyet a tanács át is vett. Ez egy fontos eszköz arra, hogy hogyan koordináljunk, és hogyan lehet megfelelni a környezetvédelmi kérdésekben. És eh, hát arról kell, meg, arról kell még megbeszéléseket folytatni, hogy mi az, ami lehetséges, tehát jogosult eh, kifizetés, eh, vannak technikai kérdések, a tanács, a koreper szintjén nyilván ezeket majd megtárgyalja. Mi védelmezzük a saját álláspontunkat. Itt egy társjogalkotói helyzetben vagyunk, ami komoly befolyásolási lehetőséget ad számunkra. Egész egyszerűen hátra kell dőlnünk, időt hagyni a dolgoknak. A tagállamok ugyanis elég erősen megosztottak, Eh, ugyanis eh, ott dúl a vita továbbra is a kohézió barátai és a gazdagabb, spórolósabb tagállamok között, és úgy tűnik, hogy nem nagyon akarják ezeket a hidakat megépíteni a különböző alapok környékén. A parlament pedig akár itt jó szolgálati feladatokat is elláthat, amely alapján kialakulhat egy több alapos rendszer, és átveheti a helyét annak a régi egyes alapokra szabott rendszernek, ami korábban működött. Vannak még nyitott kérdések a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, a korrekciók, a kifizetések kapcsán néhány cikk még vitatott, illetve néhány cikkben már megállapodtunk. A pénzügyi kérdéseknél azonban van még egy sor nyitott kérdés, a biztonsági háló azon régiók számára, amelyek 2007-2013 után rosszabb helyzetbe kerülnek, a sziget tagállamok, a legtávolabbi területek kérdése, a capping, a társfinanszírozási ráta meghatározása, az előfinanszírozási kifizetés fontos, hogy parlamenti álláspontot fenntartsuk. E, tehát a pénzügyi eszközökről folynak a tárgyalások, néhány dolgot e, tisztáztunk, e, átmeneti és zárórendelkezések kapcsán, ott már csak egy dolog van nyitva. Ami tehát a folyamatban levő munkát illeti, jövő hét áll még rendelkezésre. Ugye, a jövő héten kellene lezárnunk azokat a dolgokat, amik még ott a levegőben lógnak, viszont már ére gyümölcsnek tűnnek. Talán innen át is vehetnéd. Ő, Konstanz általában azzal tud eredményt elérni, hogy csak férfiakat küldött a tanács, én nem tudom őket meggyőzni, és aztán mint egy varázsütésre Konstanca kinyitja a száját, akkor ott eredmények születnek. Nem tudom, elmondhatod a többieknek, hogy hogyan működik. Konstance tudja, hogy én vagyok a főnök, nem azt kéne. Tehát úgyis én mondom meg, hogy megkaphatja a szót, és egyébként pedig nincsen éppen learatásra váró gyümölcs, vagy leszedésre váró ére gyümölcs. Elhangzott, hogy senki nem tökéletes Uh, uh, Csak hogy hozzáfűzek néhány gondolatot uh, az elhangzottakhoz. Csak statisztikai okokból elmondanám, illetve a statisztikákat közlendő, hogy 40 trialógus volt már, és az elmúlt néhány alkalommal néhány probléma megoldódott szerencsére, és néhány kérdés válaszra talált az elnökség részéről, Lambert már felvetett néhány kérdést, ami számomra is fontos. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a tárgyalócsapatnak, a titkárságnak, az asszisztenseknek, az elnökasszonynak. Úgy érzem, hogy nagyon nagy teljesítmény, hogy ennyire szorosan tudunk együttműködni, még a nehézségek ellenére is mert sokszor azért nem könnyű az írelnökséggel zöldágra vergődni ezekben a háromoldalú egyeztetésekben, de tegnap három nyitott kérdéskört lezártunk végleg. Három trialógus ülés volt azután, hogy az elnökség bemutatott egy teljes csomagot a tárgyalásokra való tekintettel, és tegnap véglegesítettük ezt, persze a szakbizottsági szavazásig, Valamit szeretnék még elmondani erről a három kérdés blokkról. Az egyik az ha, ha jogosultsággal foglalkozik. Itt az volt az alapelvünk, hogy biztosítsuk a rugalmasságot és az eljárások egyszerűsítését, anélkül, hogy a biztosítékokat kiemelnénk a rendszerből, hiszen ezekre is szükség van ebben a blogban, hogy minden feltétel teljesüljön. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is ezt kérte, és nyilván ezekre a kérdésekre is figyelemmel kell lennünk. Úgy döntöttünk, hogy például, illetve, hogy másként folytassam ezt a mondatot, a legbonyolultabb kérdések a mandátumhoz kapcsolódtak. A bizottsággal viszonylag könnyen megtaláltuk a közös hangot, de az utolsó bekezdés nehézséget jelentett, úgyhogy nagyon sokáig tartott, amíg meg tudtunk állapodni. Például az 55-6-os cikk kivételek az elszámolható költségekre vonatkozó szabály alól. A bizottság segítségével, illetve az önök segítségével megállapodásra jutottunk 57.1b, itt úgy döntöttünk, hogy egy általány mértéket állapítunk meg, 15 százalék ez az általány, általány érték, az elszámoltatható, az elszámolható költségek tekintetében ez minimalizálni fogja az adminisztratív terheket. 58 kettes bekezdés, ez a munkaidőt határozza meg a személyzeti költségek számításában. Itt nagyon sokat vitatkoztunk. A parlament azért küzdött, hogy a nemzeti jogszerinti rendszerek alapján lehessen elszámolni ezt a munkamennyiséget. Igazából nem értettük, hogy az elnökség miért ragaszkodott ahhoz, hogy pontos szám szerepeljen ebben a bekezdésben, de végül megállapodásra jutottunk, ahol az 1720 órából az EU-s átlagból indultunk ki. Ez most így egyszerűen hangzik, de ennek a számnak az lesz majd az utóélete, hogy bizonyos tagállamokban túl lesz finanszírozva ez a dolog. Nem csak egy kérdést fog ez felvetni a jövőben, de a kompromisszum szellemében elfogadtuk az EU-s átlagot, úgyhogy erről most így döntöttünk. 59. cikk 3b bekezdés. Sajnos Zéman úr most nincs itt. Egyetlen tag javasolta ezt a módosítót, vagyis hogy támogassuk azokat, akik barna mezős és nem zöldmezős beruházásokban próbálnak elindítani egy új vállalkozást. Ezért úgy döntöttünk, hogy növeljük ezt az értéket 15%-ra a korábbi ipari felhasználású területek esetében, tehát ezek is jogosultak lehetnek a támogatásra. Ez jó elképzelés, hogy ilyen barnamezős beruházásokat is serkentsünk. 59.3c, itt az ÁFA amikor a nemzeti jogszabályok alapján nem megtéríthető, ilyenkor elszámolható az áfa költség, ez az EP pozíciója volt, és ezt megoldottuk. 51-1 bis bekezdés, ez az üzemethelyezésről szól, vállalkozások székhelyváltásáról. Ez nagyon politikailag terhelt eh, pont volt, az Európai Parlament számára nagy jelentősége volt, és eh, rábírtuk az elnökséget arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok eh, után azt is elfogadták, hogy a termelőtevékenység kihelyezése az Európai Unióból tíz éven belül, ez egy olyan esemény, ami indokolja, hogy az alap hozzájárulását vissza kell fizetni. Ez nagy diadal az Európai Parlament számára. A KKV-kra ez nem vonatkozik, de hosszú ideje küzd az Európai Parlament ezért az állá, ennek az álláspontnak az érvényesülésért, úgyhogy van okunk ünnepelni. A végső eredménye mindennek az, hogy öt év a főszabály, és három év a KKV-k számára, ez egyébként a, az általános szabály, és 10 év az EU-n kívüli áthelyezésre. 141-es cikk az, az operatív programok ellenőrzésének arányosságáról volt egy hosszas vita. Megalapodásra jutottunk, a küszöbértéket emeltük, és a tanács részéről az audit ellenőrzésekre vonatkozó küszöbérteket is módosították, úgyhogy ez egyfajta egyensúly vagy kompromisszum szellemében alakult ki ez az álláspont, és köszönjük ezen a ponton a bizottság támogatását. A következő blokk a monitoring és értékelés. Általánosságban itt megpróbáltuk, és ez sikerült is, hogy a nyomonkövetési bizottság szerepét erősítsük, az átláthatóságot a munkamódszereiben fokozzuk, és tisztázzuk a tagállamok kötelezettségeit. A legbonyolultabb, legnehezebb cikkek voltak a 42. cikk első bekezdése például, ahol megállapodásra tudtunk jutni arról a lehetőségről, hogy a nyomonkövetési bizottságok döntsenek arról, hogy szeretnének-e a tagok számára szavazati jogot és szavazati lehetőséget a nyomonkövetési bizottságban. A tagállamok részéről ez egy óriási blokk volt, egy vörös vonal, de aztán végül is átközöttük rajta magunkat, úgyhogy ez nagyon nagy eredmény számunkra. Különösen a civil szervezetek, a szociális partnerek számára nagy eredmény ez. A 43-as cikk harmadik bekezdése itt lehetővé tettük, hogy a nyomonkövetési bizottság véleményt adjon a programok módosításáról, 48. cikk, 44. cikk 8. bekezdés, végleges és teljes végrehajtási jelentés, illetve az állampolgárok számára egy összefoglaló, ezeket mind nyilvánosságra kell hozni. Felmerült bennünk a kérdés, hogy az elnökség miért ellenzi ennyire a fokozott átláthatóságot és a közvélemény tájékoztatását, Végül sikerre vittük ezt az ügyet, de nagy nehézségeket jelentett a tárgyalás bizonyos pontokon. 101-es cikk harmadik bekezdése. Ezt kiegészítettük azzal, hogy külön figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élők számára a hozzáférhetőségre, illetve az olyan fellépésekre, amelyek a szociális integrációt, az a fiatalok foglalkoztatását ösztönzik, ez is nagyon fontos politikai célkitűzésünk volt a parlament részéről. 102. cikk itt növeltük a pénzügyi adatok átadását a bizottság számára. Évente kettő helyett három alkalommal kell ezeket átadni, ez kompromisszum volt, de számunkra nagyon fontos, mert hogyha valaki figyelemmel követte a módosított költségvetés és az éves költségvetésen vonatkozó tárgyalásokat, akkor bizonyára tudják, hogy a tagállamok mindig úgy gondolják, hogy náluk vannak a jó számok, nem pedig a bizottságnál. A bizottság és a parlament pedig nagyobb költségvetést akar a kifizetések miatt, Úgyhogy ez egy nagy konfliktus, és most a döntéshozatalt megalapozó adatok pontosabbak, és a jövőben a tagállamok nem hivatkozhatnak arra, hogy nem jó adatokból indulunk ki, hiszen ők küldték meg nekünk januárban, júniusban és szeptemberben ezeket az adatokat. Azt hiszem így volt. So this was uh, for us a big success. Ez uh, számunkra szintén nagyon nagy siker volt, és volt egy uh, parlamenti módosító indítvány, egy 48 MB új cikkre. Egy előzetes értékelésre vonatkozott ez, amely az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések értékelését jelenti. Erről az új cikkről nagyon érdemes volt egyeztetni, mert mindenki azt mondja, hogy szeretné a bürokráciát visszaszorítani, de általában más mondanak és más csinálnak az emberek, és hogyha erről aztán később jelentést kell tenni, hogy milyen intézkedéseket tettek a tagállamok, akkor sokkal nehezebb azt arra hivatkozni, hogy ja igen, ez volt a célunk, de nem sikerült, vagy nem volt módunk, nem volt lehetőségünk. A tagállamok számára nagyon fontos, hogy ezt a célkitűzést teljesíteniük kell, vagyis hogy az administratív terheket eh, minimalizálják. 101 biztik, a tagállamoknak eh, lehetőséget adunk, hogy az ég éves eh, előrehaladás és végrehajtási jelentéseket véglegesítsék. Itt kellett egy kis kompromisszumot kötnünk, hiszen valamiféle engedményt kellett a, az elnökségnek is adni. Kommunikáció itt általában megpróbáltunk minél több információt nyilvánosságra hozni a politikával kapcsolatosan, hiszen úgy gondoltuk, hogy nem csak az átláthatóság okán érdekes ez, hanem azért is, hogy a, magát a szakpolitikát elősegítsük, illetve hogy a kedvezményezettek és a szereplők között a gyakorlatok cseréjére só kerüljön, a 105.1b esetében pedig egy egységes weblapot hozunk létre az operatív programokról, amelyek tartalmaznak tájékoztatást az ütemezésről, a programozásról, a végrehajtásról és a közvéleménnyel való konzultáció folyamatáról. Ez nagyon hasznos lesz a jövőben az egész politikára nézve. 105. cikk második bekezdés itt az átláthatóság fokozását értük el, a tagállamok vezető, illetve irányító hatóságai operatív program listákat és összefoglalókat kell, hogy benyújtsanak, és ezt az információt fél évente kell frissíteni, hogy mindig aktuális legyen. A 6.2a mellékletben előírtuk, hogy az egységes weboldalon, a közös weboldalon az információkat nyilván nosságra kell hozni az Európai Unió széles körben beszélt nyelvén. Az írek, mivel már úgyis olyan jól beszélnek angolul, nem tudnak elképzelni egy másik széles körben használt nyelvet, ez volt a benyomásom. Nekik könnyű, mert ő nekik tényleg széles körben használatos a nyelvük. Észtország, Magyarország vagy Görögország számára egészen másképp fest a helyzet, Görögországban lehet, hogy van, aki el sem tudja olvasni az ilyen szövegeket, nemhogy megérteni. Úgyhogy kénytelenek voltunk nagyon kötni az ebet a karóhoz ebben a tekintetben, és végül sikerre vittük a fordítások ügyét. Hatodik melléklet 221b bekezdés. Amikor több alap társfinanszírozására kerül sor, az információs és reklám intézkedések, vagy a nyilvánosságra hozatali intézkedések az összes alapra hivatkozhatnak, vagy az európai strukturális és beruházási alapokra. A jelenlegi gyakorlatot szerettük volna megtartani, de az elnökség ettől vonakodott. Úgyhogy ez a kompromisszum született. Ugyanebben a mellékletben harmadik cikk B bekezdés, az irányító hatóság az EP tájékoztatási tisztviselőit is tájékoztatja Sajnos ezt eh, nem tudtuk elérni, azt nem tudtuk elérni, hogy az európai tájékoztatási pontokon is eh, rendelkezésre bocsássák ezt az információt, amelyek minden tagállamban működnek. Nem nagyon értjük az okát, de erre a megállapodásra jutottunk, úgyhogy a parlamenti tájékoztatási irodák eh, kapnak tájékoztatást. Aztán a következő érdekes lépés az volt, hogy úgy gondoltuk, hogy a tárgyalás szempontjából ez is egy jó stratégia, tehát tegnap azt javasoltam, hogy legyen egy olyan blokk, ami négy nyitott blokkot tartalmaz, és ebben állapodjunk meg. Mert néha könnyebb kompromisszumra jutni, hogyha több blokkot kezelünk együtt, mintha csak egyet. Blokkonként 6-7-8 olyan pont van még, amiről még nem döntöttünk, az elnökségi stratégiának része volt mindez. A kompromisszumokat bemutatták, de ezt, mint esetleges tárgyalási mozgásteret meg akarták maguknak hagyni. Technikai segítségnyújtás, nagy projektek, jövedelemtermelő projektek, PPP-k, ezek voltak azok a témák, ahol még megpróbálunk a következő trialógus alkalmával megoldást kieszközölni. Hogyha le tudjuk zárni ezeket a kérdéseket, akkor ezt az a jelentésünkbe, a jelentés tervezetbe is be le tudjuk írni a július elejé bizottsági szavazáshoz, az előadók számára ez is egy megoldás, és ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy már júniusban elindítsuk a trialógust a következő tárgyalási szakaszokra nézve, és remélhetőleg még több tárgyalási blokkot le tudunk zárni. És remélem, hogy a bizottságtól is támogatást kapunk arra, hogy a következő blokkokat is le tudjuk zárni és remélhetőleg kompromisszumokat is ki tudunk alakítani a többi kérdéskörben, ahol még nehézségek vannak. Köszönöm szépen tehát mindenkinek a támogatást, már aki támogatott minket ebben, és majd meglátjuk, hogy mit hoznak a következő hetek. Köszönöm. Uh, dear colleagues, Hát akkor most megnyitom a vitát, kérdések vannak-e, és a az illetékes főigazgatóság ö, helyettes vezetője is itt van. Úgyhogy nagyon tisztes tárgyaló fél, és nagyon sokat segít, hogyha valamilyen információkra van szükségünk, úgyhogy itt van, tehát ha a bizottságnak kívánnak kérdést feltenni, az is megy. Úgyhogy most akkor önöké a szó, kérdezem, hogy Kíván-e valaki szólni? Nem hiszek a szememnek, meg a fülemnek, de ez nagyon jó így. Nem, Blaszek kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem a tárgyalócsoport munkáját. Én is részt vettem számos ilyen háromoldalú megbeszélésen, és mondhatom, hogy ez egy kemény munka, és a, néha a 40 trialógusra is sor került éjszakában nyúlóan, úgyhogy gratulálunk. És köszönjük a bizottságnak is, mert nagyon konstruktív módon viszonyult az egész kérdéshez, és nagyon jó volt az együttműködés. Amitől tartok, az az a kérdés, amelyik a a tematikai koncentrációval foglalkozik ez a fejezet, ugyanis ez az alapja a megállapodás előkészítésének, a partnerségi megállapodásnak, és akkor hát így lehetne véglegesíteni a programokat tematikai célok és megfelelő allokáció nélkül, nem tudjuk befejezni ezt a munkát. Tehát én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen fontos ez mindannyiunk számára ez a házi feladat. Köszönöm, köszönöm. Még hozzászólás? Akkor igen, Lamber. Összességében Konstancával, Konstancéval elmondtuk, hogy hol állunk, de röviden két dolgot megemlítenék. A, a, van még itt néhány nagyon kemény kérdés. A tartalék, a teljesítési tartalék, és mi természetesen a legjobb projekteket akarjuk megvalósítani, de hát hogyha elveszek valahonnan pénzt, és aztán a periódus végén megtörténnek a lépések, vagy esetleg utána, akkor semmilyen módon nem tudok, nem érzek örömöt, és ez egy nagyon, nagyon uh, hot potato, ezt senki nem szereti fogdosni ezt a forró krumplit, és ezt azért meg kell beszélni, mert világossá kell tenni, hogy ragaszkodunk a mandátumhoz, másrészt azonban a kalkulációk a többéves pénzügyi tervvel kapcsolatban 5%-kal kerültek a tárgyalóasztalra, nem tudom, hogy miért. Valakinek örülni kell ennek. A Cameron talán, de hát nem neki kell örülni, hanem nekünk. Úgyhogy a másik dolog az a kondicionalitás. Ma délelőtt világosan elhangzott mindez, ez az a két kérdés, amit dolgozni kell, és meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően lezárni. Ez egy csomag, de ezt lehet, hogy nem tudjuk eldönteni még a szavazásig. Ezeket tudjuk majd nyilván megbeszélni később esetleg az év során. Tehát van két ilyen érzékeny kérdés, és hát ha valakinek van valami jó tanácsa ezzel kapcsolatban, azt mondja el. Akkor úgy látom, hogy de, még mindig van. ilyen Olbricht, Stansretter asszony. Köszönöm, két dolog. Az egyik ugyanúgy, ahogy Vlasak elmondta, mi tárgyalunk, várjuk a tematikus összefoglalót, vagy megerősítjük, amit már végeztünk, vagy ez egy ez szétszedi az egész rendszert. Nagyon gyorsan kell erre gondolnunk, ugyanis ez egy nagyon kemény vita eredménye volt. A kérdés az, hogy most újra nyissuk a vitát ez tehát attól függ, hogy melyik modellt fogjuk a végén elfogadni. Én azt gondolom, hogy nagyon is látni kell a következményeket akkor, hogyha a koncentráció mellett döntünk. Ő nem biztos, de előfordulhat, ez egy elméleti lehetőség, hogy megváltoztatjuk a tematikus célok nevét a tárgyalások végén. Remélem, hogy ez nem fordul elő, mert ha valaki erre tesz kísérletet majd, akkor ez egy csapdát jelent számunkra, csapdahelyzetet. És az utolsó elem, amit Lambert most említett meg, az, az, ez a teljesítményi tartalék, ez nagyon fontos, ugyanis teljesítési tartalék, mert amennyire tudom, nem tudom, hogy mondjam ezt politikailag helyesen, ugye 7 százalék, és ez a feltétele annak, hogy a fizetést megtartsuk a 908-as szinten, az N plusz 3-nál az egész fizetési rendszer, amelyet a tanács, az Európai Tanács javasolt, az ismét terítékre kerül, és de nem lesz megvalósítható. Tehát megvalósítható lesz, csak a másik feltétel az, hogy a politikákat olyan nehézé teszik, hogy senki nem fogja tudja őket kezelni, tehát pénzt fognak megtakarítani. És ez nem vicc. Azt hiszem, hogy ez, erre szükség lehet ezen a kifizetési szinten. A szisztémás szempontból kételjeim vannak, hogyha ez a tartalék ilyen magas, de hogyha ez a kifizetés feltétele, akkor eh, hát nem ellenzem, mert ez megfelel akkor annak, amit akarunk, ugye mi a megvalósíthatóságról beszélünk. Tehát, hogy ez valóban megvalósuljon, ez nehéz, mert a 7%-ról volt szó, a pénzügyminisztereknél a kifizetésekre. Ez ugyanis egy a, a 20-as időszak után lesz. 20, 22, 23, tehát a problémát gyakorlatilag tologatjuk. Elizabeth Schreter asszony. Igen, köszönöm szépen, csak kiegészíteném. Lambert ugye már említette, hogy mi a központi kérdés, és én nagyon jól értem a kollégákat. A többi trilógusokon, Hát ott is mindig a tematika koncentráció, ugye? A, a szociális alapal kapcsolatban sem lehet sok mindent lezárni. Egy egész fejezet ettől függ, ezen múlik. Úgy már megfelelő időben kezdtük ezt, tehát a tervezést lezártuk, a ciprusi elnökséggel, és akkor a ciprusi elnökség során meg is kezdődtek a tárgyalások, és január óta gyakorlaton ott van a fiókban, nem e, került ismét terítékre. E, megnyitottak más fejezeteket, de hát az íreknek ez volt a stratégiája, nem találtam meg nagyon konstruktívnak, de ez az a függ össze, hogy ezt a az írek egyszerűen blokkolják. Nem hallottam a számokat, mert később jöttem, de hát valami 40 ülés volt, 43 oldalú párbeszéd. Hát akkor ez alatt, ennyi idő alatt ezt azért le lehet rendezni, ezt tudjuk tapasztalatból, és akkor azt mondani, hogy ezt így terveztük meg, meg megvan az eredmény, és május 16-án akartuk az utolsó megbeszélést, hát én másképp képzeltem el ezt a menetrendet, de még messze vagyunk a végétől. Azután a központi kérdések is ide tartoznak. Három dolgot tartok annak, vagy négyet központi jelentőségűnek, és ezt majd csak a leges legvégén fogjuk tudni megoldani, és ennek abszolút kihatása lesz a többi rendeletre is, Úgyhogy meg kell próbálni előbbre jutni a többi alappal is, de az bizony nehéz, mert egészen más alapokon folyik a tárgyalás. És ha már csak a, tárgyalás, ha már a tárgyalási alapban sem tudunk megállapodni, akkor a kondicionalitás, a horizontális politikák esetében nehéz lesz, és ez a teljesítési tartalék, ez csak egy kérdés, de van még keményebb ügy, például a makrogazdasági kondicionalitás. Ez lesz a 14.3-as pont ez lesz, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Előfordulhat, hogy ez a négy fejezet, ezt egyszerűen hurcoljuk magunkkal a végéig. Úgyhogy ha a cím változik, ebben megállapodhatunk, hát akkor legalább tudjuk már, hogy mi lesz a neve, akkor mm, fegyelmezetten muszáj fellépnünk, hogy nehogy az egészet megint megváltoztassák. Minden tárgyalás a mandátumunkba is kerül, ezt mindannyian jól tudjuk, nem szabad semmit feladni, amit nagy nehezen kivívtunk, de a helyzet az, hogy a tematikai koncentrációs címek ott vannak a 9. cikkben, és ez három megbeszélésen került napirendre, és itt akkor nem okosan kellett összehozni ezt a három dolgot, hogy a tanácsnak közös javaslatot tudjunk prezentálni. Nagyon sok minden függ ettől, mert ez a, a tárgyalás sikerét, eredményét befolyásolhatja. Úgyhogy majd csak a bizottsággal együtt ezt elérjük, azt gondolom, de nem a cím a gond a kilencedik cikkben. A fő probléma a koncentráció kérdése, a tematikus koncentráció, és én ezt nem tartom könnyen megoldhatónak. Ezt őszintén meg kell mondani, különösen akkor, hogyha a tanács alapvető hozzáállása ez, hogy nem akarunk tárgyalni erről, és mindig azt ételezem, ezt, ezt érzem mögötte. És hát az ír elnökség, ahogy tárgyalnak, ahogy hozzáállnak, az egyszerűen az, hogy nincsenek felkészülve a tárgyalásra, csak a blokkádra. Blokkolnak. Úgyhogy a szöveg nincs is meg, de ha azt mondjuk, hogy most tárgyalunk, és akkor ez kell, hogy legyen a javaslat, akkor az egészet elnapolják újra a következő hétre. Hát ez nekem nem állapotok. És ez kínos, ezt mindenki tudja már, bárhova megyek, mindenütt kérdezik, hogy miért nem vagytok ezzel kész. Azt mondod, hogy ott ültök a tárgyaláson, és képtelenek vagytok eredményt produkálni. Ez a helyzet jelenleg, és ez nem rajtunk múlik, hanem egyértelműen az ír elnökségen, és itt a nyilvánosság előtt szeretném felszólítani az elnökséget, hogy próbálják meg megőrizni az arcukat, és vigyék előbbre ezt az ügyet, mert azért ez egy szegénységi bizonyítvány lenne az elnökségükről. Nem, most már tényleg nem látok senkit, ugye? Viktor szeretne még? Nem, nem, ez Konstance csak. Rendben. Egyetlen egy rövid kiegészítést azzal kapcsolatban, amit Elizabeth és Lambert mondtak a szociális alapok kapcsolatban. Szívesen befejezném én azt, amit a parlament javasolt, és ami a mi mandátunkunk, az egy jó, okos javaslat volt, hogy megfelelő rugalmasságot érjünk el a tagállamok és a régiók számára, de a célt ne tévesszük szem elől, de az nyilvánvaló, hogy a tanács egyáltalán nem hajlandó eh, ebbe belemenni, és ha azt a négy pontot eh, nézzük, amit most említettél, Elizabeth, ha ezt együtt <clears throat> tekintjük, akkor bizony minden kollega most függetlenül attól, hogy milyen frakció tagja, vagy milyen bizottság tagja, Mindenkinek meg kell gondolnia, hogy mindig a, a, a végén azt hisszük, ha például, hogy elutasítják, elutasítjuk ezt a teljesítési ö, tartalékot. Hát meg kell nézni, hogy hol van, hol van mozgásterünk, hol tudunk valamit tenni, ezt nem ebben a nagy teremben kell megbeszélni, de hát valahol el kell kezdeni, mert a végén egy olyan kompromisszum, amely mindannyiunknak megfelel, hát ugye valamit engedni kell, attól kompromisszum. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy megmaradunk a mandátumunknál, és ezt így fogjuk előterjeszteni, ez nem is kérdés, de nem szabad befalazni sem magunkat, és úgy tenni, mintha mm, nem a való világban élnénk. Tehát azt kérném mindenkitől, hogy ezt szívleljék meg, gondolják meg, és talán a raportőr és a tárgyalócsoport kap okos tanácsokat arról, hogy hogyan tovább. Joachim. Hát, hogyha felteszi a kezét, akkor látom. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdés. A kollégákhoz, akik a tárgyalócsoportban dolgoznak, mm, kalapot leelőttük, ennyi ülés, hát eset, el tudom képzelni, hogy ez az életminőségre milyen hatással van, meg az idegmunkára. Mit gondolnak, meddig tart még ez a varázslat? Ugye állandóan az ír elnökséget kritizálják. Én hát azt kell, hogy mondjam, hogy azoknál a kollégáknál, akikkel tárgyaltam az ír elnökségből, függetlenül a pénzügyi tervtől, meg az általános irányelvektől, inkább egzotikusabb témákról. Hát mindig azt láttam, hogy nagyon is hajlandók a, tárgyalni, még a hivatalos tárgyalásokon kívül is, de ezek csupa férfiak voltak, mit csináljanak szegények? ugyanis 27 tagállam van, mind a 27-et figyelembe kell venni, és a tanács, amennyire én tudom, februári határozata óta egy milliméternyivel nem ment arrébb, hanem ott pihennek a határozatukon, és ennyi. És most azt nézem, hogy az egyes régiók vagy tartományok Németországban a kezüket tördelve írják a kérvényeket, véleményüket, hogy valamit még érjünk el a tárgyalásokon, de hogyha ez nem kerül tovább az elnökséghez, akkor csak a tagállamban vitatják meg, ott szavazzák meg, de hát akkor a legjobb elnökség sem fog többel szolgálni tudni, mint az, ami most jelenleg a tárgyalóasztalon van. Azt hiszem, hogy meg kell gondolni, hogy egyáltalán hogy kezeljük ezt az állapotot. A kohéziós és a strukturális politika, ez ugye a legnagyobb részt képviseli a, a költségvetésben, és amikor a politikai szintről van szó a tanácsban, akkor erről olyanok tárgyalnak, akiknek az igaz a világon semmi fogalmuk nincs erről. Németországban a külügyminisztérium, hát ők aztán az utolsók, akiknek közük van a kohéziós és a strukturális politikához. Tehát ez egy hiba, rendszerhiba ezen a ponton, és a kérdés az most már az, hogy a tagállamok nagy része egyáltalán érdekelte a tárgyalások sikerében. Akarják-e azt? Két-három éve volt egy vita, hogy, és akkor bizony komoly tűz alá vették a kohéziós politikát, meg a mezőgazdaságot, meg a halászatot, de most ott ők már rendben vannak, és akkor most a kohéziós alap került terítékre, arra figyel mindenki, hogy mennyit kap belőle. És ezen a ponton azért általánosságban kellene vitát nyitni, és jó lenne, egy plenáris vita is, de nem 23 óra 30-kor Strasbourgban, hanem valami fő időpontban, egy közös vita keretében, és olyankor, amikor sokan ott vannak, akkor kellene beszélni a kohéziós és strukturális politikáról, mert az fontos egész Európa és a régiók számára. Tehát azt hiszem, hogy nekünk offenzívabban kell fellépnünk ezzel kapcsolatban. Konstance, és aztán Lambert. Igen, csak nagyon röviden válaszként arra, amit Joachim mondott. A pénzügyi tervvel kapcsolatban teljesen igazat adok neked, nem tudom, mi lesz ebből a végén. A tárgyalási mandátumot, meg a tartalmi kérdéseket, illetően a kohéziós politikával kapcsolatban. Az a mandátum, amivel az elnökség rendelkezett, ezt lényegesen nagyobb és átfogóbb, mint amennyire hajlandó. Hosszú ideig úgy volt, hogy az elnökség nem tett jelentést a tagállamoknak, halvány fogalmuk sem volt arról, hogy hol tartanak, és csak az elmúlt hetekben fordult elő, hogy egyáltalán van visszajelzés. Természetesen nekünk megvannak a kapcsolataink a tanácsi szinten, ahol világosan kiderült, ugye azt mondták, hogy itt meg ott tárgyalhattok, az elnökségnek megvan a mandátuma a tárgyaláshoz, de más a stratégiája. És ez a különbség a ciprusi elnökség meg az írelnökség között. Ugye azt gondoltuk, hogy a ciprusiakkal sokat majd nem fogunk elérni, de végül is a stratégiai program tervezést befejeztük, és előbbre léptünk olyan területeken, ahol soha nem hittük volna, hogy az sikerülni fog, meg lesz a magatartási kódak, kódex, és nagyon-nagyon sok minden, ahol nem vártam volna, hogy ilyen egyszerűen, hát nem volt egyszerű, de hogy egyáltalán mégiscsak előbbre lépünk. Az iránynökség pedig hónapon keresztül ő gondolkozott, mindent elhúzott, meg kitolt, és valószínűleg nyomást akartak gyakorolni ránk, hogy végül elfogadjuk a, a, az elnökség álláspontját, és ne éljünk a saját jogainkkal, meg a mandátumokkal, és hát Lambert és a többiek ezt nem fogadták el, és azért tartunk most ott, ahol tartunk, úgyhogy hosszan kell még tárgyalni, hogy minél több minden bekerüljön a kompromisszumba. Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy októberben egy összjavaslattal állunk a plenáris előtt, és én mindig arról álmodom, hogy ő be is fogjuk tudni akkor zárni. Nem látok senkit. Lezárhatjuk ezt a vitát, vagy még van valaki, aki beszélni szeretne? Tudom, hogy Lambert akar, persze, tudom. Kérte a szót. Das hört da er im Agrarbereich nicht. Nem tudjuk itt megoldani, de amit a Konstance mondott, most a saját folyamatot indítjuk be itt a bizottságban, a szavazás következik, és hát megfelelően kell kommunikálni azt, amit elértünk. Hát lehetne újra kezdeni, hogy mindent újra elkezdünk tárgyalni, de nem kell ezen az úton járni. Októberig, ugye októberben a plenárison nem 300 módosítóval kell megjelenni, hanem arra kell koncentrálni, amit említettünk, ezekre kell összpontosítani, és azt kell megvitatni, és akkor a plenárison ezt a fontos vitát lefolytathatjuk és amit érvényesíteni akarunk, hogy a politikai momentum is megfelelő legyen Strasbourgban. Erről majd legközelebb kell beszélni, és ha egyéb gondolatotok van, akkor keressetek meg bennünket. Köszönöm. Uh, does anybody else... Szeretne valaki... Szeretne még valaki hozzászólni ehhez, nem? Akkor én magam három vagy öt percben magamhoz ragadni, ragadnám a mikrofont, és elmondanám önöknek, hogy eh, hogy fog kinézni a folyamat. Én július óta elnöklöm ezt az öt triológust, és eh, azt láttuk a ciprusi elnökség alatt, hogy ott még csak az általános rendeletről indult el a tárgyalás, aztán a legelején, legelején tehát nem volt tárgyalás a különböző alapokról. Nyilván a ciprusi elnökségnek éppen ezért könnyebb dolga volt, mert neki csak egy rendeletre kellett koncentrálnia. De ami az elégedettségi mutatóinkat illeti, nos, nyilván ez azért attól is függ, hogy mekkora méretű a rendelet és mennyire uh, bonyolult. Nyilvánvaló, hogy az általános rendelkezéseket tartalmazó rendelet egy hatalmas kihívás, mert egy iszonyatos méretű joganyagról van szó. Minden, mindennel összefügg. Nagyon bonyolult folyamatnak vagyunk a részesei. Ugyanakkor szerintem ez egy sikertörténet a parlament számára, nem csak azért, mert eh, erősnek látszunk, és egy sor kérdésben a mi álláspontunk nyert, hanem azért is, mert eh, amikor én ezt az egész folyamatot szakpolitikai szemmel néztem, kicsit távolságtartással, akkor azt láttam, hogy mindkét fél eh, leginkább arra koncentrált, hogy a lehető legjobb szakpolitikai döntéseket hozzák meg, kicsit elszakadva akár az Európai Bizottság eredeti javaslatától. Tehát nagy kihívásokkal jár ez a folyamat. Mi a tárgyalásokat a júliusban megszavazott felhatalmazás alapján kezdtük el, majd a mandátumot kiigazítottuk novemberben, és amikor azóta a regiben beszámoltak gyakran a raportőrök a tárgyalások menetéről, kiosztottuk a négy oszlopos táblázatokat, tehát önöknek is lehetőségük volt arra, hogy figyelemmel kísérjék ezt az egész folyamatot, olvassák a dokumentumokat, lássák az eredményét. Nagyon sok kiigazítás, pontosítás történt a találkozóink során. A másik dolog, amit mondanék, az az, hogy ugye nyilván a mai napos is megkapták a dokumentumokat. Mint ahogy mindkét raportőr is mondta, május végére ez a folyamat lezárulni át, látszik, mert ezen a héten véglegesítésre kerülnek a dokumentumok, és elküldjük őket a fordítóknak, a fordítás ugyanis egy időigényes folyamat itt a parlamentben. Eközben megnyílik a módosítók benyújtásának határideje, a végső jelentés hez lehet benyújtani módosítókat, most, amikor az fordításba kerül. A módosítók benyújtásának határideje június 12-től június 20-ig tart. Előbb nem tudjuk fogadni a módosítókat technikai okokból. A titkárság minden technikai jellegű információt megad önöknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet benyújtani a módosítókat. Nyilván Lambert és Konstance is tudatában van ennek, és el fogja majd ezt mondani önöknek, hogy nagyon oda kell figyelnünk a módosítóinkra ebben a folyamatban. Előfordulhat eh, tehát, hogy valaki benyújtott egy módosítót, és aztán mégsem találja meg ugyanabban a formában, ahogy benyújtotta, és erre újra megpróbálja benyújtani a módosítót, az kifejezetten veszélyes, akár halálosan veszélyes is ránk nézve, illetve erre a folyamatra. Tehát arra kérném meg önöket, hogy először is keressék meg a frakciójuk árnyék előadóját, illetve koordinátorát, mielőtt benyújtanak módosítókat azért, hogy ne álljanak elő ezek a problémák. Ne álljon elő az, hogy többség hiány úgyis el lesz utasítva valamilyen módosító, vagy megkettőzünk már elvégzett munkánkat, miközben leterhelik a titkárságot, és a titkárság az elmúlt hetekben nagyon sok munkát fektetett ezekbe az anyagokba, és az elkövetkezendő hetekben is napi 15 órát dolgoznak a titkársági alkalmazottak, és hogyha erre még rájönne több ezer módosító is, akkor nem is lesz meg a politikai eredménye annak, amit szeretnének. Joguk van módosítót benyújtani, tehát nem akarom elbátortalanítani vagy lebeszélni önöket, de azért vegyék figyelembe ezeket a tényeket. Nyilvánvalóan százszerzalékos eredményt nem fogunk tudni elérni, Lesz még tárgyalni való, mennek tovább a háromoldalú tárgyalások, illetve az alapspecifikus rendeleteknél is lesz még szükség további tárgyalásokra, valamint az eredményeket konszolidálni kell, és be kell építeni a júliusban megszavazandó jelentésbe is remélhetőleg meg tudjuk célozni az októberi plenárist, mint ahogy mondtam, a titkárság elküldi önöknek az információt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet, hogyan lehet eredményeket elérni, hogyan, hogyan, mit lehet csinálni. És szeretnénk tehát ezt a folyamatot úgy lezárni, hogy mindenki elégedetten állhasson fel. És akkor most fogunk majd beszélni a az alapspecifikus rendeletekről. Én azt hallottam, hogy a fordítások elkészülhetnek június 14-ére, de azt tudjuk, hogy a módosítók azok a bizottsági anyaghoz vannak benyújtva, tehát megvan a bizottsági anyag, a bizottsági anyag, a parlamenti anyag, és aztán ehhez jönnek az önök módosítói. Remélem, hogy nem túl nagy szám van. Tehát így áll a helyzet. Talán technikai jellegű vitában nem érdemes itt belemenni, a titkárság majd úgyis úgyis kiküldi a technikai jellegű feljegyzést, és ahhoz majd kérhetnek pontosítást. Most megadom a szót Viktor Bostinárunak. Köszönöm, kedves kollégák. A kohéziós alapokkal eh, foglalkozó utolsó eh, trialógus május 15-én tartottuk meg, ezzel be is fejeződött a eh, tárgyalás. Néhány dolog maradt csak nyitva, amiket mindjárt megmagyarázok. Ami a tartalmat illeti, alapvető változásokat nem csináltunk, mert a kohéziós alapot az ERFA-hoz próbáltuk csak igazítani, ahol lehetséges. Az egyik eh, legnagyobb probléma a közös jelzőszámok kérdése. Ez horizontális és három rendeletet érint, a territoriális együttműködést, az ERFA-t, illetve a kohéziós alapot. A múlt eh, héten beszéltünk arról, hogy milyen eh, vonalat mutasson, vigyen az Európai Parlament, delegált aktusok mellett döntöttünk, és ehhez járulna egy, egy függelék. A trialógus során a végső döntést az ERFA trialógusra hagytuk, és ők ott eredményt tudtak elérni, azzal az eredménnyel én is együtt tudok élni, és majd erről Jan fog önöknek egy alaposabb magyarázatot tartani, hogyan is néz ki az a kompromisszum. Egy másik fontos döntés, ami született, a makrogazdasági kondicionalitás, ott eh, volt egy olyan módosító, amely arra szólított fel, hogy legyen egy makrogazdasági eh, eh, jelzőszám a kohéziós alaphoz. Mi úgy gondoltuk, hogy az elnökség át, a, a, úgy döntöttünk, hogy a közös rendeleti e, trialógusra kell hagyni ezt a témát. A, a preambulum bekezdésekhez nem nyúltunk hozzá. E, ez e, azt jelenti, hogy írásbeli tárgyalások lesznek a preambulum bekezdésekről, ami azt jelenti, hogy több időnk marad, és a preambulum bekezdésekről a végső döntést akkor fogjuk el megdönteni, amikor a, vagy meghozni, amikor a végső döntések megszülettek. Itt megint kitekintéssel kell lenni a CPR-re és az MFF-re elkezdtük az írásbeli folyamatot, az elnökség készített egy első írásbeli javaslatot, mi pedig egy ellenjavaslatot tettünk. Ennek a technikai trialógusnak a részleteiről majd beszámolok önöknek most. Szeretnék több részletet adni és mondani azokról a rendelkezésekről, amelyeket megbeszéltünk a 15-ös módosítónk például arra szólít fel, hogy a kohéziós alapok hatókörét kössük össze az Európa összeköttetéséről, a Connecting Europe eszközhöz. E, a tanács ennek nem örült, mi azonban úgy gondoljuk, hogy a kohéziós alapoktól az Európát összekötő eszközhöz csoportosítunk át pénzeket, akkor annak szerepelnie kell az általam rendeletben is. Megállapodtunk ennek a rendelkezésnek a szövegében, de e, a támogatás hatájáról szóló cikkbe mégsem vettük be, hanem egy új, e, új preambulum bekezdéssel egy új cikket hoztunk létre, és ezt elláttuk a, egy lábjegyzettel is, miszerint a közös rendelkezésekről szóló rendelet 84. cikkével összhangban fogunk eljárni. Ami a 26-os módosítót illeti, az a klímaváltozással kapcsolatos, és végül úgy döntöttünk, hogy a a mi eh, változatunkat az RFA-hoz eh, igazítjuk, amely eh, utal az ökológiai beruházásokra, de nem azokat teszi egyedül lehetséges lehetőségé. Nagyon nagy lépést tettünk az egyszerűsítés irányába is, jobb gyakorlat fog kialakulni a helyi hatóságok és a régiók számára. A bizottság segítségével átolvastuk az összes olyan cikket, ahol a hozzáigazítás lehetséges. Az erfások is ezt megtették, amennyire én tudom. Hadd húzzam alá, hogy ez az igazi egyszerűsítés egyik fontos lépése. Ebben a szellemben egy kicsit megváltoztattuk, de nem jelentősen a katasztrófa ellenállásra vonatkozó rendelkezéseket. Megint csak nagyon nagyok az átfedések az rfa val Ami a vízgazdálkodást illeti, ott utalunk a környezetvédelmi jogszabályokra, ugyanakkor az ott lefektetett standardokon túlmutató lépéseket lehet meghozni, hogyha a tagállamok azt szükségesnek érzi, érzik. Ami a rendelet felülvizsgálatát illeti, ott koherencia okokból úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a közös rendelkezések rendeletről szóló tárgyalások végét, és ahhoz fogjuk igazítani a mi szövegünket ami Danuta elnöki szerepét illeti, szeretném megköszönni az elnökasszonynak sajnos rossz lengyelséggel, de javul a lengyelem. Emellett eh, szeretném megköszönni Nikolas Martinnak és Péternek a munkáját, a, akik a bizottság részéről állandó támogatást nyújtottak nekünk, mármint az Európai Bizottság részéről, olyan kompromisszumokat is sikerült megtalálnunk, amely kezdetben nem tűnt nagyon való, amelyek nem tűntek nagyon valószínűnek. E, e, emellett megköszönöm Erminiának, e, Ramónának, román kollégánknak, aki a tárgyalócsapatban részt vesz, Olcsiknak, Kornéliának és Nikolasznak, a segítséget, valamint román kollégámnak, József Matulának, aki diszkrét, de nagyon fontos segítséget nyújtott nekem nehéz pillanatokban, és ezzel azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sikereket értünk el, mégpedig olyan sikereket, amelyeknek a hasznát majd a közösségeink és a régióink látják. Egy nagyon nagy kihívásokkal rejtegető politikai gyakorlat vagy feladat volt ez. Különböző politikai hátterű emberek rendkívül szorosan és baráti módon működtek együtt, mindenfajta megosztott megosztottság nélkül tényleg egy olyan politikai gyakorlat volt, amelyre felfigyeltek a nemzeti parlamentek is, és látták, hogy a kohéziós politikát illetően egyrészt eh, nagyon elkötelezett, másrészt pedig eh, nagyon hozzáértő emberek ülnek itt a parlamentben. Köszönöm. A bizottság számára az egyik eh, következtetésünk az, hogy minél rövidebb a rendelet szövege, annál boldogabbak a raportőrök. Nem tudom, akar-e ehhez valaki hozzászólni? Tessék. Ami a jelzőszámokat illeti, arról majd a saját előadásában számol be, nem? Nem, nem hagyjuk, hogy Viktor vita nélkül megúszza. Mi a végső végeredménye annak, hogy ugye egy dátumról született megállapodás, milyen dátumban történik garancia, és mikortól nyitják meg a 10 milliárdos tételt. A kompromisszum továbbra is 2016. decemberéről szól, és 2017. január 1-én a maradék pénz, ha van még maradék pénz, akkor kerül át a Connecting Europe Facility központosított igazgatóságá, igazgatásához. A több éves pénzügyi keret tárgyalásai során ez a pénz azért a, a CEF-hez lesz delegálva, ugyanakkor én nem tudhatom, vagy nem tudhatjuk, hogy ugyanaz az végösszeg lesz-e, amit a tanács eh, februárban eldöntött. Eh, eh, ugyanis ha nem konzekvensek a számok, akkor a CEF-nek nem sok értelme van. Ezt tudja a bizottság is, és tudja a tanács is, tehát mi számok nélkül egy kompromisszumos javaslatot tettünk, de tudni kell, hogy ez csak eh, akkor fog megvalósulni, ha lesz erre eh, pénz, hogyha csak a kohéziós alapokból van 10 milliárd, akkor az irreleváns és jelentéktelen, és nem is lesz eh, semmi hatása, komoly infrastruktúrális hatása a határon átnyúló infrastruktúrális projektekre. Tehát valójában a tentés sem létezik jelenleg, tehát nincs is senkinek semmilyen pénze, mondja az elnök asszony. Hogyha ezzel kapcsolatban nem akarnak további vitát, akkor én emlékeztetném önöket arra, hogy május 31-én vagy június 1-én a szöveg elkerül a fordítókhoz, önök is megkapják, módosítók benyújtására pedig június 12-e és 20-a körül, között kerülhet sor, csak úgy, mint az általános rendeletnél. Ha a bizottság egy pillanatra befogja a fülét, akkor elmondom, hogy Almunia biztos úr jön majd hozzánk holnap eh, délelőtt, aki a regionális guideline-okról eh, fog majd eh, beszélni, iránymutatásokról, és ott is hallunk majd az energia együttes termeléséről, illetve áramtermelésről, stb. Tehát jön ma Almunia biztos holnap, és beszél egy csomó érdekes dologról. Most pedig átadom a szót Jannak, aki az Erfáról fog beszélni. Yes, uh, thank you, Joe. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekesnek tartom, hogy egy ilyen hosszú szövegről tárgyalunk, és az, a bizottság éppen egy nem hivatalos dokumentumot készített erről csak ezt zöngeként mondtam volna el. Ami az EDF-re e vonatkozó, az Erdára vonatkozó trialógust illeti 13 alkalommal találkoztak a felek, és bizonyos általános észrevételeket érdemes előrevetíteni. Először is aláhúznám a tárgyaló csapat szerepét. Kettő szerepet játszott ez a csoport. Először is magunk között kellett egy tárgyalást lefolytatnunk, megvan a mandátumunk erre, de e, nagyon nagy a probléma a tekintetben, hogy mennyire tudunk elmozdulni a mandátumunktól. A tárgyalások során mindig van, aki nyer, aki veszít. Tehát ez volt az első szakasz, a második pedig a tanácssal való egyeztetés a bizottság jelenlétében, és ez a belső egyeztetésünk eredményei után került sorra, nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hiszen nagyon fontos, hogy ne menjünk vissza a tárgyalásokhoz a módosításokkal, ahogyan az elnök is elmondta. Azt is fontosnak tartom, és nagyon meglepőnek, legalábbis nekem jelentős tevőként, hogy következetlenség van a három intézmény jogi szolgálatainak véleménye között. Ezt meg kell említeni minden jelentésben, hogy Értem én, hogy Egyesült Európa és három fő intézménnyel működik, de van egy intézményközi megállapodás. És azt is értem, hogy különböző jogászok különbözőképpen tudják értelmezni a szerződést, de az EU intézményein belül a jogi szolgálatok eh, egymással vitatkoznak, szerintem ez elfogadhatatlan. Mi vagyunk a politikusok, nekünk az jogi szolgálat felé világos üzenetet kell közvetítenünk, és nem szabad megengedni, hogy most valamelyik jogi szolgálat a bíróságra vigye az ügyet, a bíróság elé elítson minket. Én ezt eh, abszurdumnak tartom, és meglepőnek, hogy eh, hogy azok, akik a bizottságban dolgoznak, elmennek a tárgyalásra, és a bírósággal fegyegetőznek. Ki fog minket bíróság elé vinni, Várompöly vagy Barrozó? Ez elfogadhatatlan. És nem arról van szó, hogy a jogi szolgálatok egyeztessenek egymás között. Ez nagyon fontos, vagyis, hogy ők egységes szerződés értelmezést kell, hogy kidolgozzanak. Ha ezt nem tudják elérni, az nagyon veszélyes. A politikusok akkor a, játszhatnak, kiátszhatják a jogi szolgálatok közötti véleménykülönbséget. Mindenki felkérhetné a saját országából a jogi szolgálatot, hogy még több véleményt sorakoztassunk fel, ez nekem nagyon meglepő volt, úgyhogy elnézést ezt a kis kitérőt megengedtem magamnak, én ezt elfogadhatatlannak tartom, és nagyon problematikusnak. Ami a tartalmi kérdéseket illeti. Az EDF felkapcsolatosan nagyon hosszas vita után eh, jutottunk megállapodásra a tanácsal és a bizottsággal, különösen ami a támogatás eh, tartamát, eh, tartalmát és hatáját illeti. Nagyon nagy nehézségekkel találkoztunk a kis és nagy vállalkozások fogalmának meghatározása kapcsolat, kapcsán, illetve az alapvető szolgáltatások eh, tekintetében de aztán végül is megállapodásra jutottunk a tanácsal, és a bizottság megerősítette. Aztán volt egy nagyon nehéz vita a befektetési prioritásokkal kapcsolatosan a tematikus célkitűzések összefüggésében. Kisebb részletkérdésekben voltak véleménykülönbségek, de megegyeztünk, és az úgynevezett városi dimenziót is behozta a képbe a bizottság, ez egy új elem. Ez a városi térségekben való beavatkozás, de ráadásul egy célzott városi térségekre irányuló beavatkozás is ez, amikor az ITI-ket, illetve a helyi akciócsoportokat használják fel. ezekben az urbánus térségekben. Nehéz volt a megállapodás, de megszületett. De aztán vannak még nyitott kérdések, például a tematikus koncentráció. A tematikus koncentráció olyasmi, amivel kapcsolatosan kompromisszumra jutottunk a fejlettebb régiók, átmeneti régiók és alulfejlett régiók megkülönböztetésében. Voltak korábban a kivezetése kerülő régiók, illetve a szigeteket külön kezeltük. Most mindezekről megállapodás született, és van ennek még egy kiegészítő eleme, ami nem csak a rendeletre vonatkozik, hanem a CPR-re is, az úgynevezett kompenzációs mechanizmus. Ez lényegében minden lehetőséget megad a tagállamnak, hogy szinte bármit megváltoztasson, szélsőséges rugalmasságot enged. A tematikus koncentrációban megállapodtunk, aztán a tagállamok azt tesznek, amit akarnak, ezt hívják kompenzációs mechanizmusnak, de belementünk mert van, voltak más elemek, amelyek számunkra nagyon lényegesek voltak. Ez egyébként azt a kérdést is felveti, hogy az eszával milyen viszonyban van ez az eszköz. Ezt említettem már korábban is, és az egész tematikus koncentrációs csomag az eszafüggvénye most. A tanács elmondta, hogy soha nem tudjuk véglegesíteni az SZA-ról való megegyezés nélkül a tematikus koncentráció témáját. Várjuk tehát ezt a megállapodást, és remélhetőleg ez minél hamarabb megegyezésre kerül, hogyha az ellen változik, ez hatással lesz az egész rendszerre, és aztán megint meg kell nyitni a tárgyalásokat a csomag egészével kapcsolatosan, már ami a tematikus koncentrációt illeti, és ez nagy nehézségekkel állít majd minket. Még egy észrevételt engedjenek meg, mégpedig azt, hogy véleményem szerint a bizottság kicsit csapdahelyzetbe került, mert az egyik első kérdésünk a bizottság felé, lehet, hogy sokan emlékeznek erre, az volt, hogy ha van 11 tematikus célkitűzésünk, melyek kapcsolódnak az ERFA-hoz, és melyek az ESA-hoz a 11 közül. És a válasz az volt, hogy az ESA hoz kapcsolódik a 8, 9, 10, és az erfához mind a 11. Az azt jelenti, hogy három tematikus célkitűzésben átfedés van. És most erről szól az egész vita, az átfedésről, ami a 8-as, 9-es, 10-es pontokat illeti. Úgy gondolom, hogy jobb lett volna tisztázni, hogy melyik hova tartozik, de most már túl késő. Az átfedés az igazi probléma, és most a kérdés, hogy a tematikus célkitűzésekre kell e összpontosítani, de a 8-9-10 a legfontosabb kérdés, az 1-2-3, illetve az 1-2-3-4 tematikus célkitűzésekre vonatról tárgyalunk elnézést a számokkal való dobálózásért, de aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, hogy miről van szó. Minden esetre nagyon meglepő volt számunkra néhány fejlemény. Lehet, hogy vannak olyanok, akik jobban ismerik a szerződés szövegét, nekik talán ez nem probléma. A felhatalmazáson alapuló aktusok és a végrehajtási aktusok kérdése sok nehézséget vetett fel, ez sok szakbizottságban felmerül mostanában. A kérdés, hogy most felhatalmazási vagy végrehajtási aktusokkal kell mindezt szabályozni. Meglepő volt ez számunkra, politikusok számára, hogy a tanács és a bizottság számára ezek a legmakacsabb kérdések. Például az innováció számunkra nagyon egyértelmű, ezek a bizottságra tartozó fellépések, és ez nem tartozik a tagállamokra, ezért delegált aktusnak kellene lennie, és most a tanács harcol, hogy végrehajtási aktus legyen. Nem tudom, miért harcolnak. Ha racionálisan tekintjük mindezt, akkor ez teljesen felesleges. A tanácsban fontos jogi probléma a legtávolabbi régió kérdése, és erre vonatkozik az egyik módosítónk, ami egyszerűsítést irányoz elő a legtávolabbi régiók tekintetében az úgynevezett operatív segítségnyújtás kérdését, és mi ezt naivan, egyszerű módosítóként nyújtottuk be. Ennek az az eredménye, hogy a tanács és a bizottság között óriási vita kerekedett az operatív segélynyújtás tekintetében, ezért nagyon nehéz eh, kérdés. Ez, ez az egyik ügy, ami miatt bíróság elé akarnak minket vinni. Ez eh, pénz miatt és eh, egyéb jelentőség miatt is fontos kérdés. Ezt csak azért mondom el, mert ez az egyik olyan részletkérdés, ahol nagyon nagy nehézségekkel találkoztunk. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha ezt a kaput megnyitjuk, más kapuk is megnyílnak a delegált aktusok irányában. Ami pedig a mutató számokat illeti, most felvenném azt a fonalat, amelyet a kollégák kezdtek el taglalni egy nagyon pozitív megközelítésben. Én ezt most politikai szempontból szeretném megvizsgálni. Mi tudjuk, hogy hogyan viselkednek az indikátorok és elhangzott az, hogy ezekhez ne nyúljunk hozzá, ezt mondta az előadó, hiszen ez nem politikai probléma, hanem ez a szakértőkre tartozik, ez egy szakmai kérdés, technikai kérdés az értékeléshez tartozik. Aztán nem nyúltunk ehhez hozzá, megint felmerült a végrehajtási, delegálási aktus, illetve a mellékletek kérdése, és megállapodtunk, hogy jó, akkor ez a melléklet lesz, de az a melléklet, ami most nem kerül módosításra, hanem egy olyan javaslaton alapul majd ez, ami a bizottságtól érkezett, és ezt a bizottság már két éve kidolgozta szakértők bevonásával, nem nyúltunk ehhez hozzá, de csak delegáláson alapuló aktussal lehet ezt megváltoztatni. Teljes módosításra tehát nincsen lehetőség, csak arra esetleg, hogy stabilizáljuk a helyzetet, és ezt a tagállamok számára is megnyugtatóan rendezzük. Összefoglalva. Úgy gondolom, hogy a három oldalú intézményközi egyeztetés során sok nehézséggel találkoztunk a, már a tárgyalócsoport tagjai közötti egyeztetésben is. Ez is nehéz munka volt, és az árnyék előadóknak sok kompromisszumot kellett kötniük. Ezért köszönet jár nekik. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív eredményt sikerült kidolgoznunk, és hogyha az eszára vonatkozó megállapodás megszületik, akkor nagyon hamar elő tudjuk készíteni szavazásra, mégpedig júliusra nézve Veszpa asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdem, hogy Jan Olbrichtnak köszönetet mondok hogy úgy elnökölt, ahogy elnökölt, ugyanis azt gondolom, hogy jó, hogy a tárgyaló csoportban vita volt, és aztán utána egységesen tudtunk fellépni a tárgyaláson. Vitatkozni kell, de utána pedig zárt, zárt ajtók mögött, ezt megtettük, de utána pedig zárt sorokban jelentünk meg egységes álláspontot képviselve. Persze egy-két területen ugye a 11 tematikus céllal kapcsolatban többet szerettünk volna, ezt mindenki elmondta, hát ez az alapja a mandátumunknak, szerettünk volna egy szabadon választható célt, nem sikerült, de hát ezt eh, le kellett eh, nyerni, nye kellett eh, nyelni, és hát nagyon sok minden ami tovább vihetett volna bennünket, amit szerettünk volna, ezt nem értük el, de az eredménnyel végső soron mégis elégedettek eh, lehetünk. Azt hiszem, hogy eh, együtt lehet ezzel élni. A gáz ügyre emlékeztetnék még, az nagyon heves, emocionális vitát váltott ki, és a preambulumban még nem szerepel az, amit elértünk, ott még a gáz szó szerepel, de mi abban állapodtunk meg, hogy ezt az energia szóval helyettesítik majd. Ez nyilván meg fog történni, vagy hogy a repülőtéri vita, azt is nagyon sokáig vitattuk, hogy most megépül, nem épül meg. Végül is azt hiszem, hogy a tárgyalásoknál mindig az a helyzet, hogy egyszer igent kell mondani, egyszer meg nemet, de mint a parlament tárgyaló csoportja, és mi a polgárokat képviseljük, mi azt hoztuk ki ebből, amit ki lehetett hozni a te elnöklésed segítségével. Az ír elnökségnek nem ismétlem meg, már sokan elmondták, hogy ez egy nagyon kemény tárgyalás volt, és azért az utolsó előtti trilógusnál 5 perccel az egésznek a vége előtt azt mondták, hogy ezt csináljuk, ezt meg nem, ezt elfogadjuk, ezt meg nem. Én életemben először jártam ilyen tárgyaláson, de hát azért ez mégiscsak elgondolkoztatja az embert, hát azért mi a polgárokat képviseljük, és egyenjogúak vagyunk. Még egyszer köszönöm szépen neked, önnek, és ez egy nagyon jó csoport volt, és így sikerült ezt elérni. Köszönöm. Meg tudom erősíteni, hogy az árnyék jelentés felelősök nagyon aktívak voltak, tehát a shadowok nagyon aktívak voltak a tárgyalás során, ezt csak meg tudom erősíteni. Egyéb megjegyzés? Igen, Olgyi. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy én is nagyon örülök, hogy megvan a kompromisszum, és ez tökéletes. Látok néhány problémát, fenyegetést a részletekben, és amikor indikátorokról beszélünk, akkor nagyon óvatosnak kell lenni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Amikor a nagy társaságok, vállalatok támogatásáról beszélünk, akkor ez kapcsolódik az együttműködés, a kis és középvállalatokkal való együttműködéssel, de hát azért tisztázni kell a fogalmakat minden esetben. Ez azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell fellépnünk, és a végén azért vagyok elégedett, mert az általam javasolt feltételek azok megjelennek, és hát mindenkinek gratulálni tudok ez az eredményhez. Köszönöm, én is köszönöm. Egyéb hozzászólás, ha nincs, akkor én is ugyanezt kell, hogy elmondjam. A titkárság el fogja küldeni önöknek a szöveget és a technikai eljárás pontjait június 20-áig lehet benyújtani a módosítókat, és ma Lamasszúr úrtól kaptam a tájékoztatást, hogy holnap 9 órakor délelőtt, és akkor nem csak találkozunk, hanem itt lesz biztos úr is, meg Lewandowski biztos a Költségvetési Bizottságban, és tájékoztatást ad arról, hogy hogyan változnak, illetve hogyan tagozódik a költségvetés úgyhogy talán valakit el tudnának küldeni. Én sajnos nem tudok elmenni, remélem, hogy valakit el tudnak küldeni, tanácsadójukat vagy asszisztensüket, és a titkárság is ott lesz, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd ezzel kapcsolatban felkészülnünk. Most pedig jöjjön a következő mm, jelentés, ez pedig ez Rika Manen, de ő megválaszt, meg, itt a nevét megváltoztatta a hölgy, úgyhogy a, néhány szót mondanék az ő nevében arról, hogy hogyan végződnek a tárgyalások az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulásáról az európai területi együttműködés célkitűzésről. Nagyon jó volt a légkör, nagyon jó volt az együttműködési szellem, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos látni, hogy a kohéziós politika történetében először kapott önálló szabályozást az európai területi együttműködés, tehát ez egy teljesen önálló politika terület lett, az egyik legfontosabb álláspontunkat tükrözi. Mi azt akartuk, hogy növeljük az európai területi együttműködés szerepét a kohéziós politikán belül. Ez nem sikerült. A politikai döntés februárban, ugye mi 7%-ot kértünk, és ez Rika eredménye, és amikor befejeződött a trilógus, akkor én írtam egy levelet Schulz elnök úrnak, és ebben azt kértem, hogyha újra kezdődik a költségvetési tárgyalás, akkor ezt a mandátumot növeljék a Regi Bizottság számára, az európai területi együttműködéssel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ez megtörténhet. A második opció az, hogy a kohéziós politikán belül a pénzt innen-oda tologatjuk, és ez azt eredményezni, ez nagyon valószínű, hogy a tagállamok egyéni érdekeinek előtérbe kerülését eredményezné, hát ez nem lenne túlságosan jó. Éppen ezért az egyetlen, azt hiszem, de hát még nem kaptuk meg a választ arra, amit feltételeztünk, hát az az, hogy ezt a szintet, a forrás sok szintjét emeljük meg. Aztán más kérdések is fontosak. A legnehezebb kérdések, ahogyan az előbb említett rendelet a harmadik felek részvételéről, de sikerült a kompromisszumot megtalálni, és ez kiegészít, kielégítő a parlament számára. Hosszas vitát folytattunk sok-sok trilógus alkalmával egy fontos kérdésről, ez a finanszírozási rendszere az LTC e programoknak, és ez még nem történt meg a, a politika történetében, javítsanak ki, ha nem jól mondom, tehát ez egy ilyen program oldalú megközelítés, és a lényeg az volt, hogy ez így programonként történjen, hogyha megvan a tagállamoknak a nemzeti borítékja, hát akkor ők maguk akarják ezt ugye ellenőrizni, és nem tudtuk ezt az egészet áttolni az európai területi együttműködésre. Ez azt hiszem, hogy itt némi frusztrációt éreztünk ezzel kapcsolatban a tárgyalócsoportban. csoportban. Azt hiszem, hogy pozitív változások történtek a rugalmasságot, a tematikai koncentrációt illetően, mi a ZERFA megközelítést választottuk, 18%-ot rugalmasan, és ez egy specifikus részarány, és végül is 80%-ot fordítunk a tematikus célokra, és 20% az pedig rugalmasan használható fel, és akkor itt a két terület között lehet ezt megvalósítani. A határon átnyúló együttműködés is ide tartozik. Ez egy jó eredmény, és nagyobb rugalmasságot fog biztosítani, ami a technikai segítségnyújtást illeti. Ott is a nagyobb rugalmasságot szorgalmaztuk, és különösen a megvalósításban lehetnek nehézségek, sikerült kompromisszumra jutni, ami kielégítőnek mondható a parlament számára. Az egyéb kérdések, hát itt van még a preambulum bekezdés, ugye most elemezzük a javaslatokat, amelyeket kaptunk, úgyhogy ez majd írásos eljárásban fog megtörténni. Összességében, általánosságban az értékelése a raportőrnek az, hogy a mandátum legnagyobb része megvalósult. Van egyfajta eltérés a mandátumtól, de ez is igazolható azokkal az érvekkel, amelyeket hallottunk. Eh, hogy ez egy adott esetben jobb megoldás, rugalmasabb, nagyobb rugalmasságot biztosít, de hát nem tudtuk a finanszírozást mindenütt biztosítani, illetve a támogatás szintjét emelni oda, hova szerettük volna. Tehát ez lett, ezt végezte Rika, ezt a munkát. Ha nincsenek megjegyzések és kérdések, akkor ezt a jelentést hamarosan elküldjük önöknek és a módosítók pedig 12 óráig nyújthatok be június 20-án, és akkor még jó a Joachim jelentése következik, igen. Nagyon szépen köszönöm. Azt hallottam, hogy a következő támogatási időszakban eh, az LGTC rendelet volt a legnehezebb, és ezt tárgyalták meg a végén. Hát nem szabad, eh, ugye nyugtával szabad csak dicsérni a napot, tartja a közmondás, de hát most már hamarosan vége a napnak. Ugye eh, tegnap előtt volt a harmadik trilógus, a harmadik megbeszélés, és a törvény szöveg a az a cikk, ami a rendeletben megjelenik, amelyek jogilag fontosak, azok már megvannak, ami még hiányzik, azok az idézetek, meg a preambulum bekezdések, de ezekre majd ma este kerül sor. Éppen ezért ezen a helyen csak köszönetet szeretnék mondani, hogy sikerült elérni azt, hogy három tárgyalási fordulóval elértük ezt az eredményt, Köszönet illeti az elnökünket, aki nagyon elkötelezetten harcolt kezdettől fogva, nagyon komoly tudással. A titkárságnak is köszönöm, Manifnak és a munkáját, a tanácsadónknak, Kalita úrnak és az asszisztensemnek, Rejsel úrnak. Nagyon jó volt közöttünk az együttműködés, köszönet illeti a bizottságot, Martin és Péter szurakat különösen, akik folyamatosan, következetesen támogattak bennünket, és amikor nehézségek merültek fel, akkor segítettek a megfogalmazásban, és azt mutatták, hogy nagyon ő, ő erősen támogatják ezt a jogi instrumentumot. Az ír elnökségnek is köszönetet kell mondanom, mert már az ír elnökséget megelőzően is voltak informális tárgyalások az ír képviselőkkel, és a hivatalos trilógusok között, ha ott nehézségek merültek fel, akkor informális úton is tudtunk találkozni. Már elmondtam az előbb, a tagállamokkal is együttműködtünk, tudtuk, hogy hogyan folyik a vita a tanácsi munkacsoportban és ott nagyon gyakran az a vélemény hangzott el, illetve megoszlottak a vélemények, hogy hogyan lehet mindez egy kalap alá venni, de úgyhogy időközben néha azt hittük, hogy ez nem fog sikerülni, hogy elérjük a célunkat még a nyári szünet előtt, de most úgy tűnik, hogy ez mégiscsak meg lesz. Miről is van szó? A mandátumunkhoz tartottuk magunkat, amit, meg, amit a bizottságtól kaptunk, folyamatos kap, kapcsolatot tartottunk a, a jogi eszköz haszon élvezőivel, a régiók bizottságával, és folyamatosan tárgyaltunk velük, hogy nem maradt-e ki valami, ami még elviselhető a, a régiók számára, akik majd ezt igénybe fogják venni. Melyek voltak a fő pontok, amelyekről szó esett. A meglévő rendelet átdolgozásával egyszerűsíteni szerettük volna a rendszert, jogbiztonságot akartunk teremteni, transzparens, rugalmas szabályozást a felhasználók számára. A legnehezebb pontok ennek során a csendes hozzájárulás volt, és ez, hogyha megvan, az engedélyező hatóság nem mond ellent, vagy nem mutat valamilyen reakciót egy fél éven belül, akkor ezt engedélyezetnek kell tekinteni, tehát ez a csendes hozzájárulás, illetve engedélyezés. A hat hónapos határidő az érvényes lesz, annak lejárta után, tehát az engedély az megadottnak tekintendő, van egy kivétel a tagállamok számára, ahol a székhelye van a következő LGTC-nek. Itt több államnak kell együttműködni, látni kell, hogy ezek az államok, amelyek a legfőbb terhet viselik, ahol ott, ott különleges szabályokat kell érvényesíteni. A többi állam esetében más a helyzet, nekik be kell tartani a hat hónapot. de ahol a székhely található éppen, az az ország kivétel. És akkor a hosszadalmas, bürokratikus folyamat ezzel egyszerűsödött, az önkényes, nem igazolható időhúzás az már nem lesz lehetséges, lesz, van egy közös nyilatkozata a parlament, a tanács és a bizottság részéről, és ebben a tagállamok is kötelezik magukat, hogy transzparens, gyors engedélyezési folyamatot fognak valósítani, és ez a közös nyilatkozat majd megkönnyíti a pályázást is. Még egy nehézség volt az alkalmazandó munkajog kérdése. A tanács részéről a szabály az volt, hogy az alkalmazandó vitatott volt, hogy melyik munkajog alkalmazandó. Itt is a konzultáció során mm, komoly nehézségeket jelentettek a gyakorlat során, és akkor a választás joga volt benne ebben a, a, az rendeletben, de most itt a tanácssal és a bizottsággal abban állapodtunk meg, hogy egy közös nyilatkozattal ezt a visszás állapotot megszüntetjük, és segítünk a problémán, és a jövőben tehát a mindenkor alkalmandó munkajogot rögzíteni kell a megállapodásban, és ez egy ed, azt jelenti, hogy egy eddigi nehézséget sikerült megszüntetnünk. A következő nagy kérdés a vita során az az, hogy a különböző közműveket hogyan lehet az általános érdekű közszolgáltatókat hogyan lehet bevonni a public services. Megvan a rendeletben az a rendelkezés, hogy lehetőség lesz a szolgáltatásokat, ilyen általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat biztosítani. Ez nem volt benne a bizottsági javaslatban, mi vittük ezt tovább, és mi képviseltük a régiókat, ez bekerült a rendeletbe, és így módon az egészségügy, a nevelés, a képzés és a szociális kérdések is itt is lehet alapítani ilyen eszközöket. Határon átnyúlóan a kórházak, óvodák hozhatók létre, ennek már semmi nem áll az útjában Azután a jövőben csak a megállapodás, és nem pedig a megállapodást, és nem pedig a szabályzatot kell engedélyezni. Bizonyos tagállamokban az az elképzelés volt, hogy minden szabályzatot külön kell engedélyezni, és minden módosítást sikerült meggyőzni a tanácsi elnökséget arról, hogy ez az belső szabályzat, ez éppen a belső működést van hivatva csak segíteni, és nem pedig a feladatok teljesítését, tehát így módon csak egy ilyen területi együttműködési csoportosulás megalapításáról a megállapodást kell engedélyeztetni, és aztán így csinálják ők meg a belső szabályzatukat, amit már nem kell engedélyezni. További fontos kérdés volt, ez egy új elem, az EGTC alapításnál a harmadik országok részvétele. Ezzel kapcsolatban egy nagyon átfogó, kiegyensúlyozott definíciót tudtunk találni, a bizottság nagyon sokat segített ebben, ez világosan meghatározta a területi együttműködést az Európai Unión kívüli országokkal, és ezt megemlít, ez megemlíti az autonóm területekkel való együttműködést, vagy a tengeren túli területekkel, hogy hogyan lehet létrehozni ilyen európai területi együttműködési csoportosulást. Ezek ugye kilométerben nehezebben határozhatók meg, ezek tehát a távoli peremszigetek, de hogyha ezek a szomszédos régióval ilyen csoportosulákat akarnak létrehozni, akkor az már nem számít határnak. És a rendeletben megemlítjük azt is, hogy lehetőség van ilyesmit alapítani, és ez egy nagy lépés előre. Nagyon remélem, hogy a csomag, amelyet lezárunk így módon, segíteni fog, még a preambulummal foglalkozni kell, és ha arról szavaztunk, nem lesz erről külön trilógus, akkor ezt majd írásos formában el tudjuk intézni, és akkor az egész csomagot szavazásra tudjuk bocsátani, és nagyon számítok az önök jó indulatú hozzájárulására. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Marie-Thérèse, Köszönöm. Elnézést eh, kérek, eh, én vagyok a eh, területi együttműködés árnyék előadója, és szeretnék beszélni erről. Még, ugye befejeződtek a tárgyalások, még ha a preambulum bekezdésekről nem is állapodtunk meg. Ami a költségvetést illeti, nem gondoljuk, hogy a csata elveszett a kezdetek óta a jelentésben már vagy két éve mindig kérjük a költségvetés növelését, és én azt gondolom, hogy ezért továbbra is harcolnunk kell, mert kár lenne feladni. Én magam kicsit optimista, elég optimista vagyok. Amíg nem kapunk végleges választ, addig nincs elveszve a csata. Nyilvánvaló, hogy szükség van ennek a területi együttműködésnek a finanszírozásra. Vannak olyan dolgok, amelyeket elértünk, még ha nem is látszanak nagy győzelemnek most. A, az ultraperifériás régiókra gondolok, tehát a, a legtávolabb eső régiókra, illetve az erfának bizonyos pontosításaira gondolok, a PISZ program fenntartására, ami szerintünk egy fontos program, még ha csak kis része is az Európai Unió cselekvő programjainak. A tematikus koncentrációk körében Eh, szeretném eh, én is eh, aláhúzni, hogy 80% a kötött és 20% a rugalmasság, ami szerintünk megint egy jó dolog, ami a tanúsítványokat illeti. Itt megint, amit elértünk, annak komoly pozitív hatásai vannak, csak úgy, mint a legjobb gyakorlat megosztásának, amelyet sikerült betetetnünk a végleges megoldásba. Sajnálom, hogy egyes dolgokat nem értünk el, mert egyes tagállamok sajnálják a pénzt. Ez kár romlik a hatékonysága az Európai Uniónak, ugyanakkor van egy ígéretünk az Európai Bizottságtól, miszerint megvizsgálják a programonkénti allogációkat újra, ami az erfát illeti, ott vannak a további pénzek elkülönítve a határon átnyúló projektekre. Én azt gondolom, hogy ennek örülni kell. E, teljesítettük nagyrészt a felhatalmazást, abban voltak bizonyos prioritások, amelyeket sikerült elérnünk, köszönöm. Itt most akkor a területi együttműködésről beszélünk, az európai területi együttműködésről. E, Joachim, erre szeretne válaszolni? Szeretné válaszolni? Äh, weil Marie-Therese jetzt über die ETC-Verordnung gesprochen hat. über. a rendeletről esett szó a határon átnyúló együttműködésről, és az alkalmazandó jog a rendelet szerint ilyen esetben az a szabályoknak megfelel, tehát hivatkozás történik erre, és még egy dologot sikerült elérni, mégpedig az, hogy mind a külpolitikai eszközökben, a szomszédsági eszközben, meg a csatlakozási eszközökben, ezek lehetőséget kapnak az együttműködésre, és akkor én a külpolitikai, a külügyi bizottságban hálás vagyok a raportőröknek, hogy a mi véleményüket figyelembe vették. Jan Ulbricht mondta az imént, hogy a jogi szolgálattal nem volt könnyű a munka, nekem is ez a tapasztalat. Németországban azt szoktuk mondani, két jogász, három vélemény, de a szabályokat és a törvényeket, viszont mit csináljuk? És akkor, hogyha szembeállnak egymással a rendelkezések, hogy nem teszik lehetővé a probléma megoldását, hát akkor ez ugye a lawmaker, angolul a törvény csináló, hát akkor nekünk úgy kell csinálni a törvényeket, hogy ez ne forduljon elő. Köszönöm. Jan? Uh, nem akartam eredetileg eh, reagálni erre, eh, de a jogalkotónak, az elnök azt, hogy mondott valamit, eh, ami amit nem lehetett hallani, mert nem volt bekapcsolva a mikrofonja. Nos, tehát mi vagyunk a törvényhozók a szerződés alapján. Ez azt jelenti, hogy azért teljesen nagy szabadságunk nincsen a jogalkotásban, mert a szerződés megköti a kezünket, de nyilvánvalóan a szerződés értelmezése az egy az egy folyamatos feladat. Amikor az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról szóló rendeletet elkészítettük, akkor a határon átnyúló operatív programoknak a menedzsment szerepét szántuk volna nekik. Akkor ez túl késő volt, úgymond. Most benne van a rendeletben az, hogy a, az ETC határon átnyúló programjainak az, e, az Európai Területi Együttműködési Csoportosás lett a menedzsmentje? Erről beszéltünk a legutóbbi trialógus során nem teljesen új rendelet, hanem egy kibővített, módosított rendelet, egy már meglévő jogi eszköz módosítása. Tehát a meglévő csoportosulások maguk dönthetnek, hogy most a régi rendelet alapján dolgoznak tovább, vagy pedig élnek az új rendelet adta a kibővített lehetőségekkel és ennek megfelelően alkalmazkodnak hozzájuk. Ha az újonnan létrejövő csoportosulások azonban a mostani rendelethez kell, hogy igazodjanak, ha ezt elfogadják. Ha ezt ugye a parlament és a tanács elfogadja, ugye az együtt döntési eljárásban, akkor erre hivatkozhatnak, és mint mondtam, a meglévő csoportosulások pedig szintén alkalmazhatják az újat. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm. Nincs uh, semmi hozzáfűzni való, akkor Nikolásznak adom meg a szót a bizottság részéről. <laughs> yeah, thank you very much. I'll, I'll say... Köszönöm, csak néhány szót uh, szólok hozzá, és megpróbálok pozitívan hozzáállni. Először is a bizottság részéről szeretném eh, elmondani, hogy mennyire méltányoljuk a raportőrök munkáját, a rendeletekkel kapcsolatban végzett munkát. Tudom, hogy mekkora elkötelezettség kell ehhez és eh, tényleg nehéz technikai kérdésekről van szó, amelyekhez eh, személyes elkötelezettségre volt szükség. Úgy gondolom, hogy nagyon nagyon is az eredményekre koncentráltak, pragmatikus módon közelítették meg a szabályokat, és megpróbálták a célokat elérni, ugyanakkor haladást is elérni. Azért egy dolgot mondanék, ami nem teljesen pozitív. A közös rendelkezésekről szóló rendelet esetében blokkokban dolgozunk, blokkokkal dolgozunk, 18 blokk van a rendeletben, és most hármat zártunk le eddig. Ez azt jelenti, hogy előzetes megállapodás megállapodásunk van ezzel a most lezárt hárommal, és a korábbi kettővel öt témakörben, és a többi nyitva van. Remélhetőleg a jövő héten még négyet le tudunk zárni, azzal már a felénél vagyunk, vagy leszünk, és nyilvánvalóan folyik a munka a többi blokkal kapcsolatban, de azért ez azt is jelenti, hogy nagy kihívás lesz ez az elkövetkezendő trilógusok során. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy előmozdítsa ezt a folyamatot, mert mi csak úgy, mint önök megértjük annak a fontosságát, hogy be kell tartanunk a menetrendet, amiről az elnök asszony is beszélt, és tényleg októberben megszülethessen a rendelet, ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk. Nem csak gyakorlati következményei lesznek a programozásra nézve a kudarcunknak, hanem gyakorlatilag a, az egész szakpolitikára árnyat fog vetni az esetleges kudarc. Ami a három blokkot illeti, Eh, a közelmúltban eh, lezárt három blokkot illeti, azt gondoljuk, hogy eh, egy kiegyensúlyozott jó eredmény született. Az Európai Bizottság méltányolja a parlament támogatását bizonyos fontos kérdésekben, különös tekintettel az audit munkára, az arányossági rendelkezésekre, illetve a jelentéstételi, a pénzügyi jelentéstételi kötelezettségekre, illetve feladatokra, amelyeknek bentartása a rendeletben szerintünk nagyon fontos, valamint a Monitoring Bizottság eh, munkáját eh, is eh, önök elismerték, és nem hagyták felvizezni a jelentéstételi kötelezettségeket. Vannak olyan dolgok, amelyeket fel kellett adnunk, ezeket sajnáljuk, gondolok itt az 1720 órára, amire Krél asszony is utalt, ugyanakkor Erről szól a jogalkotási folyamat, az ilyen, nyilvánvalóan nem születnek tökéletes művek, de összességében elégedettek vagyunk. Ami a közös rendelkezésekről szóló rendeletet illeti, ott kiemelték, illetve beszéltek külön a teljesítmény tartalékról. Bizottság szempontjából ez nem csak arról szól, hogy tartsuk a költségvetést. Az Európai Bizottság már a legelejétől a folyamatnak, még a költségvetési problémák előtt javasoltlatot tett a teljesítménytartalékokra, és ezzel próbáljuk ösztönözni a teljesítményt. Ez volt a cél. Oly módon akarjuk ezt megvalósítani, hogy ne ne igazolódjanak azok a félelmek, amelyeket egyesek megfogalmaztak. Szerintünk azokat a negatív következményeket el lehet kerülni, amelyekről itt beszéltek, nevezetesen, hogy egy késői stádiumban lehet csak majd pénzeket lehívni, illetve nagyobb pénzek akkor jelennek meg. Lehet biztosítékot adni arra, hogy a pénz rendelkezésre fog állni, akkor, hogyha a prioritások teljesülni látszanak. Ez, ez az ösztönző hatás lényege, tehát az igazgatási hatóságnak azt az üzenetet küldjük, hogyha a prioritások megfogalmazódnak, realizálódnak, akkor ezek az elő megvalósulnak, akkor ezek az előzetesen alokált, alokált pénzek ténylegesen meg is fognak jelenni a számlájukon. E, tehát azt gondolom, hogy ez egy igazolható törekvés. Ami a minimális részesedést illeti, e, ez tényleg egy e, életbevágó probléma, ez kapcsolódik a tematikus koncentrációhoz, hamar megoldást kell találni, mert az egész programozási folyamatot befolyásolja a bizottság részéről. A célkitűzés, a, a végeredmény az, ami fontos, és ezen túlmenően, hogy hogyan érjük el a célt, Nos, ott elég nyitottak vagyunk mindenfajta ötletekre, nyilván kreativitás kell majd a megoldás megtalálásához, és adott esetben fel kell tárnunk azokat a lehetőségeket, amelyek kivezetnek a zsákutcából szólnék még az ERFA-ról, az ERFA rendeletről is. Itt eh, szintén megköszönjük a parlamentnek eh, a támogatást. Sokat segítettek abban, hogy a tematikus koncentráció legfőbb elemei bent maradjanak a jogszabályban, noha vannak fenntartásaink eh, a szigetekkel és a phasing out kapcsolatban, de értjük, hogy a kompromisszumok természetüknél fogva engedményekkel is járnak abban nem értünk egyet, hogy a bizottság csapdába került a tematikus célkitűzések alapspecifikus elemeivel kapcsolatban. Ugye alapvetően az alapok integrált felhasználásáról van itt szó, és miközben az ESA csak a tematikus célkitűzések közül négyhez járul hozzá, még az ERFA az összeshez, a bizottság eh, felfogásában nem lett volna hasznos azt mondani, hogy egyes célkitűzések csak az ESZ-ra tartoznak, más célkitűzések csak az ERFA-ra. Sőt, nem is lehet ilyet mondani, mert eh, az alapok maguk úgy működnek és úgy állnak össze, hogy ezt nem lehet kimondani. Nyilvánvaló, hogy az erfát lehet szociális befogadási célokra felhasználni, lehet oktatási célokra felhasználni, mert az oktatásnak és ezeknek a dolgoknak is vannak infrastruktúra igényei. Az alapok természetéből fakad, hogy integrált megközelítést kell alkalmaznunk. A nehézség ott van, hogy a minimális részesedések ket úgy valósítjuk meg, hogy alap specifikus tematikus koncentrációkat hozunk létre, miközben másik oldalon ott vannak a tematikus célkitűzések, de ehhez kreatív megoldásokra lesz majd szükség, és akkor sikerül előrelépni. Volt egy nagyon konkrét kérdés az ETC, EGTC témakörben. Az ETC rendeletben szerepel, hogy egy EGTC lehet eh, igazgatási eh, hatóság, tehát egy Európai Területi Együttműködési Csoportosulás lehet igazgatási hatóság. Ez benne van a rendeletben, az EGT cég eh, eh, hozzájárulhatnak az EGC programok megvalósulásához, lehetnek eh, kedvezményezettek, és lehetnek igazgatási hatóságok és az EGTC-vel kapcsolatban. Megint csak elmondhatom, hogy szerintem az eredmény jó, megint egy nagyon szakmai jellegű rendeletről van szó, nehéz vitákat kellett végigülnünk, de látszik, hogy egyre jobb lett a jogalkotási anyag a, az eredeti bizottsági javaslathoz képest, tehát az eredmény tényleg működőképes és kiegyensúlyozott. Ami a az európai területi együttműködést illeti, egy költségvetési dologra reagálnék még, mint ahogy az elnök asszony is mondta, megint csak bonyolult kérdésről van szó, mert a változásoknak vannak következményei, hogyha az egész borítékon belül egy elemet megváltoztatunk, akkor az kihatással lehet másokra is, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy az együttműködés nem csak az LTC e programokra vonatkozik, hanem az egyik fő, fő célkitűzés az, hogy az ETC az a szakpolitika többi elemeitől ne legyen elkülönítve vagy izolálva, sőt, valójában be kell építeni, be kell csatornázni ezt a, a többi szakpolitikai terület közé. A, a, makrogazdasági stratégiát növekedéssel akarunk megteremteni, és ez egy, az együttműködésnek egy holisztikusabb megközelítés. Almunia úrral egyeztetünk holnap 9 eh, órakor, és úgy látom, hogy a szolgálatok még mindig egyeztetnek a bizottság által jövő héten elfogadandó iránymutatásokról. Azt hiszem, hogy június 6-a céldátum, és eredetileg a regionális iránymutatásokban megvolt az a lehetőség, hogy eh, az energiágazatban és a repülőtereknek is megadják ezt a támogatást. Most a versenyfőigazgatóság azt javasolja, hogy ezeket a területeket teljesen zárják ki a regionális támogatás iránymutatásokból. Beszélek tehát most az elektromos áramtermelésről, a távfűtésről és a kogenerációról, vagyis a kombinált áram- és hőenergiatermelésről, és úgy gondoljuk, hogy a, az energia ágazat teljes kizárása a regionális iránymutatásokból a, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az energiát elfelejthetjük ebben a, az összefüggésben, pedig óriási beruházásokra van szükség ebben az ágazatban, különösen a megújuló energiaforrások területén, Úgyhogy nem tudom, hogy hogy kellene ezt kezelni, ezt az ügyet, a regionális főigazgatóság hogyan reagál erre. Ez számunkra nagy probléma, persze rá fogunk kérdezni Almunia biztosnál, de azért önt is szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye erről, vagy pedig van valamiféle kötelező iránymutatás a bizottságban, hogy mindenkinek ugyanazt az álláspontot kell képviselnie. Ez a szerződés következményeivel kapcsolatos ismeretek hiánya. Ki jön először, ki jön másodszor. Vannak jogi szabályozási kereteink. Például az repülőtér tervezés az jogosult a támogatásra. Ezt az együttdöntés szintjén határozzuk meg. Álmonia biztos követheti ezt a vonalat, vagy pedig neki kell valami politikát kialakítania. Én úgy értettem, hogy Almunia biztos korábbi javaslatában azt szerepelt, hogy további kritériumokat fogalmazzunk meg az energiával kapcsolatos beruházásokra, de most ezt a területet teljes mértékben kizárják, ez számomra eléggé sokkoló. Úgy gondolom, hogy a regionális támogatási iránymutatások és az ágazati iránymutatások közötti összefüggés mindig vitás volt, vagyis minden esetben valamiféle artikulációt kell beépíteni. A regionális támogatásra vonatkozó iránymutatások arról is beszélnek, hogy bizonyos feltételek az ágazati iránymutatásokból jönnek, és ezeket is teljesíteni kell. Az jelenlegi álláspont a javaslattal kapcsolatosan az, hogy az állami támogatás kérdése az energia ágazatban kizárólag az ágazati iránymutatásokra tartozik, az energiaterületre vonatkozókra, amelyeket persze eddig még nem mutattak be, tudomásom szerint. Tehát ez az eredeti elképzelés, és vagyis az ágazati iránymutatások kapcsolatos helyzetet tisztázni kell holnap. Ez a bizottságra tartozik, a versenyfőigazgatóságra és Almunia biztosra, hogy mi a szándékuk az ágazati iránymutatásokban. Általánosságban Olbricht úr egy általánosabb kérdést vetett fel. A közös rendelkezésekre vonatkozó rendelet pontosan meghatározza, hogy mi történik a kohéziós politika szerinti projektekre. Ezekre vonatkoznak az állami támogatási szabályok, vagyis a kohéziós politika alapján indított projekteknek meg kell felelniük az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak. Természetesen az állami vonatkozás, támogatásra vonatkozó szabályok kidolgozásában nagyon következetesnek kell lenni a szakpolitikai célkitűzések vonatkozásában. Egyébként nincsen értelme ennek, hogy létrehozzunk egy beruházási politikát a kohéziós politika területén, amelynek van egy szándékolt iránya, hogy bizonyos beruházásokat támogasson, és hogyha ez az állami támogatásra vonatkozó szabályok miatt lehetetlenné válik, akkor ez okafogyott az egész támogatás. De nem szabad ellentmondást találni abban, hogy bizonyos korlátozások származnak az állami támogatásokra vonatkozó szabályokból, mint például az támogatási intenzitás korlátozása, vagy a nagyvállalatok szerepvállalása, és ezek további kritériumokat adhatnak a kohéziós politika szerinti források felhasználására is. De nyilván ezt részletesen meg kell vizsgálni a szakpolitikai célkitűzések fényében. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A végső kedvezményezett teljesen összezavarodik, ha azt mondjuk ebben a rendeletben, hogy jogosult a repülőtéri fejlesztésre a kedvezményezett, egy másik szöveg azt mondja, hogy nem, akkor az európai jog mit mond? Ha előkészítünk egy rendeletet, és az állami támogatásra vonatkozó szabályok azt mondják, hogy ez lehetetlen, akkor gyakorlatilag törölni kellene ezt a rendelkezést a rendeletünkből, nem? Én nem hiszem, hogy ennyire egyszerűen tudjuk használni a jogosultság szót, ezzel legyünk körültekintőek. Nincsen kizárva tehát ez a most formálódó szöveg szerint, vagyis nem lesz az kizárva, hogy repülő tereket támogassanak, amennyiben ez a támogatás a környezetvédelmet szolgálja, vagy a beruházás mellett vannak olyan beruházások is, amelyek csökkentik a környezeti kitettséget. Mikrofon nélküli hozzászólás. Meg kell ezt vizsgálni különböző kontextusokban, nem csak a regionális támogatások kontextusában. Még ha nem is tudjuk felhasználni a regionális iránymutatások szerinti támogatásokat, azért még azt nem lehet kizárni, hogy megfelelő támogatást keresünk más ágazati iránymutatások alapján. A tagállam megválaszthatja, hogy melyik állami támogatási rendtartás alapján szeretnék az értesítést megtenni és elszámolni az állami támogatást. Az elnök. Szeretném megkérni az előadókat, hogy használjuk ki a holnapi lehetőséget ezeknek a szempontoknak a tisztázására. Most ezt a pontot akkor szeretném lezárni. Jó, akkor ezzel végeztünk. Köszönöm, Nikolász. Ne feledkezz meg a házi feladataidról. És a koordinátorok ülését el is kezdhetjük, hogyha megkérhetem az asszisztenseket, hogy hívják be a koordinátoraikat, mert különben csak az egyszer és a szocialisták vannak itt, és mi fogjuk meghozni az összes döntést, hogyha nem sietnek. 5 perc eh, múlva szeretném kezdeni tehát a koordinátori ülést. Kérem, hogy addig eh, hozzanak ide mindenkit.